tehát elfogadott. Bari Marléner úr a parlamenti képviselői státuszáról lemondott, 2012. szeptember 20-án közölte ezt, a parlament ezt tudomásul vette, és a házszabály négyes cikke szerint megállapította ez időponttól, a holland illetékes hatóságot tájékoztatok arról, hogy Madlener úr 2012. október 3-ától Patricia van Kamme asszony által kerül leváltásra. Üdvözlöm van Kamme asszonyt a 3. cikk 2 pontja szerint teljes jogkörrel vehet részt az Európai Parlament ülésén, illetve a parlament szerveinek ülései. Mandátum megvizsgáljuk, és amennyiben nem merül fel kifogás, akkor azt az írásos nyilatkozatát, mi szerint összeegyeztethető működés az Európai Parlamenti tagsággal, akkor ez teljes körülön elfogadott. A jogi szakbizottság szeptember 17. ülésén